All right. Please, colleagues, take your seats. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, kezdjük a szavazást. First vote is a roll call. First vote is a roll call. Now the first vote is a roll call. Az első szavazás név szerinti szavazás, kérem mindenki tegye be a kártyáját a megfelelő helyre.